Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner vos places. Hölgyeim és uraim, felkérem önöket, hogy foglaljanak helyet. vous avez reçu le projet. Valamennyien megkapták a napirend tervezetet, és tájékoztatást kaptak arról is, hogy milyen tolmácsolások állnak rendelkezésükre. A newsletterben láthatják ezt pontosan felsorolva, és szintén itt az asztalukon megtalálják maguk előtt azt az anyagot, amelyet elkészítettünk az önök számára, hasznos információkkal teli az új tagok ebből megismerhetik a munkálatokat, amelyeket folytatunk ebben a szakbizottságban, és milyen tevékenységeket folytatunk. Ezen kívül egy áttekintést is kapnak a előző parlamenti ciklus tevékenységéről, amelyet a titkárságunk készített el és ezáltal egyben köszönetet is mondok a titkárságunknak ezen dokumentumok elkészítését. Nos, tehát a napirend tervezetet térnék át, ezt megkapták, ennek a tervezetét láthatják, július 18-áról van szó, a 2 per 2-es pont tekintetében jelzem ezt, nevezetesen egy olyan módosítóra van a 2 per 3 pont alatt, amely módosítókat tartalmaz, és amelynek a kikészítésére a jelentés tevővel együtt működéssel, együtt működve történt Gressle asszonyjal, aki jelentős tevő volt tehát. A 231-es házszabály szerint a szakbizottságunknak meg kell ezt vizsgálni, még mielőtt a plenárisra beterjesztjük ezt az anyagot, éppen ezért javaslom, hogy a korrigendum kompromisszumot, tehát a korrekciókat jelezzük a következő plenáris ülésen már, amennyiben a szakbizottságunknak sem egy képviselője nem ellenzi ezt. Biztos szeretnék lenni abban, hogy nincsen ellenvetés, körbenézek a teremben, és valóban a korrigendumot jóvá tudjuk hagyni, és konszenzus övezi a fogadását. Továbbá hát valamennyi tagja a szakbizottságunknak elfogadja ezt a nyelvi módosítást, amelyet technikailag végrehajtatunk rajta. Ha ez így van, akkor át is térhetünk a következő napirendi pontunkra, a 2015-ös költségvetésre. Hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a napirendünknek ez a pontja a 4-es és 5-ös napirendi ponthoz is kapcsolódik, amely napirendi pontokhoz nincsen még jelentéstevőnk. Nevezetesen a rugalmassági eszköz igénybevételéről van szó, és a szolidaritási alapnak a témájáról. Mint valamennyien tudják, a tanácsban kialakult egy megállapodás a múlt hét során, a korepernek a szintjén, és ezáltal a Európai Bizottságnak a költségvetése 2 milliárd 100 ezer euróval kurtítanák meg kifizetési irány előirányzatokban, és ezt követné 522 millióval a kötelezettségvállalásoknak az alakulása is. Tehát nagyon jelentős az eldérés a kettő között. A kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok között, akár csak jó magam, nyilvánvalóan felfigyeltek arra, hogy 2 milliárd 100 millióval csökkennek a kifizetések, miközben a kötelezettségvállalások csak 522 millióval csökkennek. De hát erre még majd visszatérünk a későbbiek során. De nem is késlekednék, és megadnám a szót Kátya Zabál asszonynak, aki az általános jelentést tevünk a harmadik szakasz tekintetében, a Európai Bizottság szakaszának a tekintetében, utána pedig meghallgatjuk majd Hochlemeyer asszonynak a hozzászólását az egyéb szakaszok vonatkozásában. Jelentéstevő asszony, jönni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen kevés újdonságot tudok mondani a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatosan, mint hogy az ön felvezetése rendkívül világos volt. A tanács figyelembe vette a bizottságnak a javaslatát, és úgy döntött, hogy két milliárd valamennyivel csökkenti a kifizetéseket, és 522 millióval a kötelezettségvállalási előnyzeteket tehát a tanácsnak nem sikerült megoldást találni a, a kifizetéseknek a kérdéskörére. Ezt meg kell állapítanunk. Egy. Kettő. Ezen felül a bizottságnak a javaslata a kifizetésekkel kapcsolatosan tulajdonképpen elmegy a falig, a tekintetben megy tehát a legmesszebbre, amit tehetünk a pénzügyi keretnek, a több éves pénzügyi keretnek a vonatkozásával Úgy gondolom, elnök úr, hogy 2015-ben nagyon nehéz lesz ennél tovább lépni. És mindennek ellenére azt látjuk, hogy a tanács megnyírbálja a költségvetést, de hát majd meglátjuk, hogy hogyan mennek a dolgok tovább, akkor, amikor az Európai Parlament a költségvetés olvasatát készíti elő, és meglátjuk azt, hogy a tanács képes-e egy nagyon komoly és észszerű döntést hozni ezen témákban. Ugye olyan dologról van szó, amely már eddig is érintette a költségvetési tervezetet, mert akárjuk, akár akarjuk, akár nem, nyilvánvaló, hogy a költségvetési tervezete kapcsolatosan a kifizetési kérdéseket előtérbe kell, hogy helyezzük. Szeptember pedig, mert a 2000 14-es maradvány tekintetében a bizottság pontosabban fogja tudni a számokat, csak úgy, mint a 2015-ös tervnek a vonatkozásában. És hát általában véve az Európai Bizottságnak a képviselői, akkor, amikor tárgyaltunk ezen témákról, már jelezték a kultúrával kapcsolatosan többek között azt, hogyha nem történik meg a költségvetési módosítóknak a kellő jobbágyása, akkor a kifizetések tekintetében az Erasmus költségvet, költségvetése gondot fog okozni a második fél évben. Remélem, nagyon remélem, hogy nem fogunk szembesülni ismételten olyan feszültségekkel, amelyekkel a korábbiakban szembesültünk, és amelyeknek a keretében ugye arra volt szükség, hogy utolsó percben és huszárvágással hagyjunk jóvá újabb és újabb költségvetési módosítókat. Tehát ugye az Erasmus-t említettem, de említettem az európai iskolákat, és hát ismételten jelzem, a tanácsnak a döntése megkérdőjelezi az Erasmus, Erasmus ösztöndiáknak a kifizetését de hát reméljük ezzel együtt azt, hogy számíthatunk arra, hogy itt a kollégáink, csak úgy, mint az Európai Bizottság támogatni fog minket erőteljesen a kifizetések témakörében. Ez a fő kérdés. Mint tudják, ugye akkor, amikor költségvetési előnyezatokat hagyunk jobbá, akkor a politikákat, a szakpolitikákat határozzuk meg. A kifizetések pedig nem mások, mint a technikai megvalósulásai az elkötelezettségek megvalósulásának. Tehát azt is kell látnunk, hogy az előfeszítésünknek egy ö, részét arra kell koncentráljuk, hogy a tanácst meggyőzzük mindenről, és jelezzük azt, hogy amennyiben kötelezettségvállalás születik, akkor azt végre is kell hajtani. Nem lehet eltekinteni arról, attól, hogy az Európai Parlament politikailag milyen döntéseket hozott. Márciusban szoktuk ugye a nagy irány elveket költségvetésileg megfogalmazni, és arra törekszünk, hogy a legfőbb politikai törekvései az uniónak megvalósulhassanak, azért, hogy a legfőbb befektetések, beruházások megvalósulhassanak, és ne kelljen egészen 2018-ig vagy 19 ig várni. Mint tudják, az európai költségvetés, még akkor is, hogyha kicsi volumeni, nagyon jelentős támogatást jelent a tagállamok számára. Jelentővé teszi az infrastruktúráknak a fejlesztését, a technológia megújulást, és ezen kívül elősegíti a versenyképességünket a világpiaci pozícióiban. És hát nem beszéltem még arról, hogy a foglalkoztatás szempontjából milyen hatása lehet. Tehát az európai költségvetés egy kiegészítő jellegű, ösztönző jellegű hozzájárulás a tagállamok számára, és lehetővé teszi azt, hogy a különböző programokat a tagállamok így módon tovább lendítsék, tovább görgessék, így például az oktatás területén. Tehát arra van szükség, hogy ismételten referenciává, hivatkozási alapá váljon az Európai Unió világviszonylatban is. 50% ugye adott esetben a támogatásoknak a mértéke, és amennyiben 50% a mi részesedésünk, akkor ezt ki kell fizetni. És hát még egy további észrevételem lenne most a különböző akciókkal kapcsolatosan, az előkészítő akciókkal kapcsolatosan és a pilot projektekkel, a kísérleti projektekkel kapcsolatosan. Tudjuk azt, hogy mik az igényei a témákban az európai képviselőknek. Azt jelezném, hogy a kísérleti projektek tekintetében a prezentációnak a második szakaszában tartunk, csak úgy, mint az előkészítő kísérletek tekintetében. Na most 30-as szám fölött van az ilyen akcióknak a száma. Egyesek már léteztek korábban is, mások újak, újszerűek, és egészében 1 milliárd 450 milliárd eurós összegről van szó, amelyet meg kell finanszíroznunk. Megkaptuk az Európai Bizottságnak a becsléseit témákban, az előzetes kimutatásait, és tudják, tisztelt elnök úr, hogy e tekintetében nyilvánvalóan technikai vizsgálatra van szükség, hogy mennyire megvalósíthatóak ezek az akciók. Tehát ezt az anyagot megkaptuk az Európai Bizottságtól, és a végleges értékelés a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedésekről majd ő, megszületik szintén. Tehát most az első értékelés született meg, és szeptemberben kapjuk meg a másodikat. Tudom, hogy alapvető fontosságú a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések tekintetében ez a becslés, ez a felmérés, de még de világos az, hogy még akkor is, hogyha az Európai Bizottságnak az értékelésével nem értünk egyet, a számunkra az előkészítő intézkedések meghatározó fontosságok, csak úgy, mint a kísérleti projektek. Tehát alapvető, hogy kiálljunk éppen ezért el kell döntenünk azt, hogy hogyan lépünk fel, milyen jelzést adunk, mennyire kívánunk előre jutni, de mindenképpen a kísérleti projektek a számunkra prioritást jelentenek. Elnök, köszönöm szépen, tisztelt jelentéstevő asszony, és köszönjük tehát az összes észrevételét. Valóban ugye a ciklusunknak az elején tartunk, és rendkívül fontos, hogy a kifizetésekre koncentráljunk, és nézzük meg azt, hogy milyen viszonyban vannak a kötelezettségvállalásokkal. Azok a kötelezettségvállalások, amelyeknek nem lenne meg a forrása, mint egy család fellépést jelentenének és hát azt jelenthetnének, jelenthetnék, hogy az európai Unió eladósodik, és nem fizeti ki a számlákat. 5 milliárdot nem fizetett ki, vagy illetve volt késedelmes a kifizetés 2010-ben, aztán a következő években is, tehát rendkívül aggasztó a trend. De mindezekre a kérdésekre még konkrétabban is visszatérünk a későbbiek során. Kikér szót? Banka úr, öné a szó. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za zhrnutie. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy összefoglalta ezt a kérdést. Tökéletesen egyetértek vele abban, hogy a fő probléma az, hogy elkötelezzük magunkat, és utána a kifizetések nem történnek meg. Egy városnak voltam a polgármestere több cikluson keresztül is, és pontosan tudom, hogy mit jelent az, amikor a kifizetések késlekednek. Két állam között próbáltunk hidakat építeni, a szó szoros értelmében is, amelyeket a második világháborúban elpusztítottak, és a társfinanszírozás, ha hiányzik vagy késlekedik, akkor az problémát jelent az építkezések során. Néhány évvel ezelőtt elfogadtunk egy irányelvet, amelyben vállaltuk, a tanácsal együtt, hogy 10 napon belül megtörténnek a kifizetések, illetve 60 napon belül más típusú kifizetések esetében. Most a tanács a saját véleményével megy ellentétes irányba, és ez probléma. Hogyha a polgármester nem fizet időben az üzleti vállalkozásoknak, akkor az nagyon komoly problémához vezet, hiszen csak a vállalkozásoknak 4%-a képes arra, hogy maga finanszírozzon ilyen programokat. Óriási hátrányokhoz vezet tehát ez a késlekedés. A tanácsnak ezt fel kell ismernie, és nekünk pedig meg kell tennünk mindent, hogy megoldjuk ezt a problémát. Ez a probléma ráadásul évről évre ismét felmerül, és az egyik egyetlen megoldás, amit látok, az az, hogy a kötelezettségvállalásainkat hagy, hajtsuk végre. Mégpedig a saját forrásokra vonatkozó rendszer átalakításával. Juncker úr, tudom, hogy a pénzügyi tranzakciós szöveggel kapcsolatban szeretné ismét felvetni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. A következő felszólalnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is az előadónak a munkát. A prezentációnak egyik első mondata az volt, hogy ha a tanács észszerű határozatot hoz. Ez a ha, még úgy is, hogy a télapó országából érkezem, akkor is előbb fogok hinni a Mikulásban, mint abban, hogy a tanács tényleg ezt a döntést meghozza. Tehát, hogyha Remélem, hogy legalább úgy jutunk el a karácsonyig, hogy alaposan átgondolják ezt a kérdést. Két megjegyzésem lenne ehhez a problémához. Néhány kötelezettségvállalás, amit vállalunk, néha egy kicsit opportunista. Olyankor is vállalunk kötelezettségvállalásokat, amikor tudjuk, hogy ezeket nem fogjuk teljesíteni a közeljövőben. Úgyhogy szerintem e tekintetben egy kicsit moderálnunk kéne magunkat, hiszen ha továbbra is azt szeretnénk mutatni, hogy mi vagyunk a legjobbak a világon, és azt a pénzt is elköltjük, amivel nem is rendelkezünk, akkor annak szomorú következményei lesznek. Amikor azt mondom, hogy a kötelezettségvállalásokat át kell tekintenünk, ez azt jelenti, hogy szeretném, hogy a tanács egy kötelezettséget legalábbis vállalna, és ez pedig a félidős felülvizsgálat. Ez ugyanis eddig csak formális gyakorlat volt. Ha nem teszik meg, akkor olyan helyzetbe fogunk kerülni, ahol valaki azt mondhatja, hogy hát a Költségvetési Bizottságban bolondok ülnek, és ezt nem szeretném hallani. Köszönöm. Elnök. Hát igen, Európa autoritását meg lehet, vagy nem muszáj megváltoztatni. Lewandowski úr kap szót. Köszönöm szépen. 2015-ös költségvetés tekintetében nehéz helyzetben vagyunk, mert még az új programokra csak az alapok 22%-a mehet, míg 40%-ot a régi programok befejezésére fordítunk, tehát még az előzetes szakaszban vagyunk az új programok esetében, és a 2013-as programok még óriási terhet rónak a költségvetésre. 2014-re további alapokra van szükségünk, hogy a szakadékot át tudjuk hidel, hidalni. Úgyhogy, amikor az előirányzatokról beszélünk, akkor arra is, arról is kell gondoskodni, hogy a kifizetésekre jusson elő pénz, elég pénz. 2015-tel kapcsolatban az is fontos, hogy vizsgáljuk meg, hogy 2014-ben konkrétan mit költöttünk el. Idén 8 milliárd alacsonyabb a plafon, mint amit tavaly elköltöttünk. Tehát itt óriási nehézség van szintén a 2014-es évre, gyakorlatilag lehetetlen 2015-öt megfelelően irányítani ebben a helyzetben. És a tanács a saját nyilatkozataival is teljes ellentétbe került. A júliusi, júniusi tanácsülésen, amit elfogadtak, az az unió stratégiai menetrendje a változás időszakára, hogy ruházunk be a strukturális alapok révén és a köz- és magánszféra beruházásaiból abba, hogy újra beinduljon a gazdaság és növekedési pályára álljon az EU. De a június 17-i 16. ülésen az kormányfők éppen ellentétes döntést hoztak amivel akadályozzák ezt a célt. Tehát szerintem a legfontosabb lenne a szakadék betömése. Köszönöm szépen, Zsadi úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is az előadását. Én teljesen új vagyok, itt új tagja vagyok ennek a szakbizottságnak, és amikor elkezdtem foglalkozni az európai költségvetéssel, eléggé megdöbbentem a kifizetések helyzetével kapcsolatban amikor ö, áttanulmányoztam a dokumentumokat, rájöttem, hogy ez 2012-re visszanyúló probléma, de lehet, hogy még régebbre is. Tehát körülbelül 12 éve a parlament és a, ö, a tanács maga után vonszolja ezt a problémát. Az állampolgárok irányába szavahihetőknek kellene lenniük az intézményeknek, és az, az ígéreteiket be kellene tartaniuk. Szerintem a tanácsnak az álláspontja a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatban egyszerűen elfogadhatatlan. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a különbözetet csökkentsük oly módon, hogy az intézmények ismét szavahihetőké váljanak. Nem csak szavahihetőség kérdése ez, hanem gazdasági probléma is. Hogyha az Európai Unió nem fizet, akkor a szolgáltatás szolgáltatók nem fizetik ki a vállalatokat, a helyi ö, igazgatásokat, és ezek nem fognak tudni beruházni, nem tudják kifizetni a béreket. A gazdaság egyszerűen lefullad, és egy ördögi körbe kerül, ami elviselhetetlen lesz. Elnök, köszönöm szépen. Megnyitottam a vitát a a jelentéstevő asszonynak az előadását követően, és azt szerettem volna, hogy megadjam a szót Olmájer asszonynak, aki nem tudott az imént itt lenni, viszont időközben megérkezett, és hogyha megengedik, akkor most felfüggeszteném a vitát, és Olmájer asszonynak adnám meg a szót, hogy a raportőrnek, a jelentéstevőnek a tájékoztatóját kiegészítse. Nos, ami az Európai Parlament költségvetését illeti, a bíróval együtt tárgyalásokat folytattunk, voltak különböző konzultációk is, a, amiatt, hogy ugye nagyon sok képviselő eltávozott 2014-ben, illetve a ciklus végére értünk. Következésképpen ennek lesznek hatásai 2015-re vonatkozóan is, mert a pénzügyi eszközök bizonyos esetekben még olyan kollégákkal kapcsolatosak, amely, akik már nem dolgoznak velünk. Továbbá ott vannak a nyugdíjügyek, sikerült 1,8%-os rátát elérnünk kiindulásként, aztán ehhez jön még a 0,4, amit ugyancsak tartalékolni kell a következő évre. Ez kevesebb, mint amit a főtitkár előirányzott, de erről még tárgyalnunk kell. Tárgyalnunk kell az ingatlannakkal kapcsolatos költségekről is, illetve azok finanszírozásáról vannak olyan ö, költségvetési csökkentések, amelyek a parlamentet illetik a megszűnő ö, munkahelyekkel kapcsolatban, és még nem tudjuk a végeredményét azoknak a ö, különböző átcsoportosításoknak, amelyeket majd még az ECOSOC, illetve a Régiók Bizottsága fog eldönteni. Tehát ezt is meg kell még várnunk. Meg kell látnunk, hogy milyen módosítások lesznek a különböző rovatokon, és e- hogy a régiók bizottsága mit dönt, valamint az ECOSZOK a gazdasági és szociális tanács a kifizetésekkel kapcsolatban. Tehát növekmény nem lesz, a parlament költségvetése nem fog növekedni, hanem csak korrekciók, átcsoportosítások lesznek bizonyos rovatoktól. Vannak bizonyos rovatok, amelyek egyes intézményeknél megszűnnek, és más intézményekhez átkerülnek, ami lehet, hogy úgy tűnik, mintha növekedne a parlament költségvetése, de valójában nem erről van szó, ezt még egyszer hangsúlyoznám. Szeptemberre fogjuk megkapni a végleges számokat másodszorban, és nagyon röviden szeretném jelezni azokat a problémákat, amelyek négy egyéb területen vetődnek fel. Problémáink vannak többek között a azzal, hogy a tanács csökkentéseket javasolt, amelyek teljesen irracionálisak. Nem is igazán értem. ugyanis ezek olyan csökkentések bizonyos rovatoknak a megszüntetése, amikre szükségünk van. Például vannak nagyköveti posztok, amiket így módon nem tudunk betölteni, és mindenképpen ez szerintem nem, el, nem felel meg az eddigi szabályoknak. Már eddig is felvetődött ez a, vannak ügyek, amik az Európai Unió Bírósága elé kerültek, és a tanács ismételten bizonyos posztokat megszüntetett, most viszont újra alkalmazni akarja, tehát itten bizonyos átfedések is vannak. És ez azt mondja maga után, hogy már három éve húzódnak a tárgyalások. és azt, azt jelenti ez, hogy akár egy milliárdos büntetés is lehet, mert hogyha elveszítjük a pereket, akkor annak még lesznek kamat kihatása is. Tehát három éves tárgyalás azért nagyon hosszú idő, és a bíróság előtt lévő ügyekkel is mindenképpen foglalkozni kell, felül kellene vizsgálni, mert van időközben a tanács feladta saját pozícióját. Tehát ezt nagyon komolyan meg kell vitatni a tanácssal, és hát vannak itt még részletkérdések. Elnök, köszönöm szépen, jelentéstevő asszony, köszönjük ezeket a pontosításokat. Hát ami előttünk áll, az még egy megpróbáltatás, és bizonyítanunk kell, hogy a parlament az példamutató a közkiadások tekintetében. Most pedig megadom a szót Dajcs úrnak. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! elsősorban én magam is szeretném a köszönetemet illetve elismerésemet kifejezni a jelentéstevő kolléganőknek mindazért, amit az eddig elvégzett munkájuk kapcsán tapasztaltuk. Ha megengedik, én három pontban szeretném röviden összefoglalni az álláspontomat. Elsőként nagyon világosan és egyértelműen szeretném azt az álláspontot támogatni, ami az én személyes szakmai és politikai meggyőződésem is, hogy a 2015-ös költségvetést illetően az Európai Tanács álláspontja az elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan azért, mert ez a tanácsi álláspont, ez semmiben nem segít minket a meglévő bajok, problémák megoldásában. Nem szeretném Lewandowski kollega úr kiváló gondolatait, mondatait, érvelését most megismételni, de a kötelezettségvállalások és a kifizetések között már ma meglévő szakadékot távolságot nem csökkenti, hanem tovább növeli. Rendkívül súlyos mértékben veszélyeztet két meghatározó közös politikát, kohéziós politikát, illetve a közös agrár és vidékfejlesztési politikát. Az ezeken a területeken meglévő bajokat nem megoldja, hanem ezeket a bajokat növeli. Másodszorban engedjék meg, hogy arra felhívjam a figyelmüket, hogy 2015-ös költségvetés kapcsán mhm. kialakuló problémák gyökere megítélésem szerint oda vezethető vissza, hogy ha bár egy kompromisszum jött létre, a MFF-et, a Multiannual Financial Framework-öt, a többéves költségvetési keretet illetően, de ez a kompromisszum nem egy jó kompromisszum, hanem finoman fogalmazva is egy közepes kompromisszum eh, csupán végül de nem utolsó sorban én fontosnak érzem arra felhvni a tanács figyelmét hogy eh, bár a tanács csupán egyik intézménye az európai uniónak de alig vagyunk néhány héttel egy európai parlamenti választást követően a választásokat megelőző időszakban mindenki uniópárti, párti politikus több Európáról beszélt, ehhez képest a tanács folytatja azt a politikai színjátékot, hogy amikor szimbolikus kérdésekről van szó, akkor a tanács előszeretettel beszél több Európáról, amikor gyakorlati kérdésekről van szó, kézzelfogható ügyekről, költségvetési kérdésekről, akkor pedig a tanács egyértelműen a kevesebb Európa pártján áll ez tökéletesen elfogadhatatlan tisztelettel szeretném kellő szerénységgel felhvni a tanács soros elnökségének állandó elnökségének és tagjainak a figyelmét hogy a legkényesebb ügyekben a gyakorlati kérdésekben helyes hogyha valaki a több európa pártján áll gy tehát egy nagyon határozott és kemény kiállást remélek a parlament a parlament költségvetési bizottsága részéről. Merci, Monsieur Vaughan. Köszönöm szépen, Vaughan úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondok a két előadó. Az általános költségvetésre fogok most csak kitérni, és azokra a kérdésekre, hogy mennyire fontosak az előirányzatok a Költségvetési Bizottság számára. Miért? Azért, mert ezek a jövőbe vetett ígéretek. Úgyhogy amikor a 2015-ös költségvetésről beszélünk, akkor a valódi probléma ismét az, hogy a kifizetések szintje hogy alakul. A tanács láthatólag szeretné csökkenteni a bizottság által javasolt költségvetés tervezetet kifizetések tekintetében több mint 2 milliárd euróval. Látjuk, hogy ennek milyen következményei lehetnek már is kevés a pénzünk, már is felismertük, hogy az 1A és a 4 alatt a prioritásainkat át kellett csoportosítani, már is. Látjuk tehát, hogy milyen sajnálatos következményekkel járt ez már is. Sajnálatos módon azonban vannak olyan tagállamok, amelyek tovább akarnak menni ezen az úton, és ez probléma. Hasznos lenne, hogyha a szakbizottságunk a bizottság felé felvázolná, hogy konkrétan hol lát problémákat hogy hol várhatóak a késedelmes kifizetések. Az Erasmussal már látjuk, hogy lesz probléma, de ez csak egy példa. Tehát, ha a bizottság hajlandó, és számomra úgy tűnik, hogy igen, akkor nagyon fontos, hogy részleteket is kapjuk meg tőlük, és akkor együttesen a bizottsággal tudjuk demonstrálni a tanács felé azt, hogy ha a kifizetéseket nem tartjuk megfelelő szinten, akkor problémák fognak mutatkozni a kifizetési késedelmek miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, ez a Strasburgi plenárison is felmerült a múlt héten a vitában. Az, hogy tiszteletben kell tartanunk a saját ígéreteinket. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőknek, akik rámutattak a fő problémákra a gondolatmenetünkben. Szerintem a költségvetési kérdés kondicionálja az Európai Unió jövőjét, és kondicionálja mindenek előtt azt, hogy az Európai Unió állampolgárai mennyire ismerik el május 25-én nem sikerült igazán kinyerni az elismerésüket. Hogyha Európa nem tudja a politikákat jó irányba vinni, és nem megfelelő hatással vannak az állampolgárok életére, akkor nem fogunk előbbre haladni öt évvel ezelőtt egy rövid ideig dolgoztam a parlamentben, és már akkor arról beszéltünk, hogy 1,24% kellene, hogy legyen a GDP-nek, de ehhez képest nagyon messze vagyunk ettől. 1 százalékánál vagyunk a kötelezettségvállalásoknak, és 0,95-nél a kifizetések vonatkozásában. Hát itt valami nagyon nem stimmel, mert a kötelezettségvállalások ugye azok hosszú időre vonatkoznak. Ez nem jelenti azt, hogy legyenek kifizetéseknek legalább ugyanilyen összegűnek kellene lenni. Hogyha elfogadjuk, hogy ilyen szintű különbségek vannak, akkor egyszerűen elcsúszunk a költségvetéssel. Tehát ezt felül kellene vizsgálnunk, és ezzel új ismételten foglalkozni kell, ez alapvető. Az is igaz, hogy a különböző területek esetében még a francia régiónak felelőse vagyok valameddig, például az európai alapoknál, a strukturális alapok esetében nagyon fontos a szerepük területi szinten, és emelő hatást gyakorolnak több közpolitika esetében, például a területfejlesztés, rendezés, a oktatás, a szakképzés területén, és egyéb témák is vannak, amik természetesen az állampolgárok összességét érinti és érdekli. Tehát nekünk itt ma nincs jogunk, hogy egyszerűen csak szabad utat adjunk az eseményeknek, ellen kell állni a tanács javaslatának, és meg kell értetnünk, hogy a tanácsnak és a tagállamoknak is az az érdeke, hogy az unió igenis sokkal láthatóbb legyen az állampolgárok számára. És ez már elhangzott, már elismételtük Strasbourgban is, hogy a saját források kérdése mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen a szakbizottságunkban. Mert ha továbbiakban is oda-vissza ö, lavírozunk a között, amit időnként adnak, majd visszavesznek a tagállamok, akkor nem fogunk ebből kilábolni. Együtt meg kell vizsgálnunk a saját forrásokat, többek között a pénzügyi ö, tranzakciók adóztatásának kérdését. Köszönöm, elnök Kolmer úr, utolsó hozzászóló. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich... Äh... szépen köszönöm, elnök úr. Hadd mondjak köszönetet a két jelentéstevő kollégának is. Szinte már minden elhangzott. De azért szeretném, hogyha megismételhetném az álláspontunkat itt is. Az Európai Uniós, az Európai Parlament ki kell, hogy álljon egy kellő jogalapokon megtervezett költségvetés mellett, egy megbízható költségvetés mellett, ami azt jelenti, hogy a kötelezettségvállási irányzatoknak a szintje és a kifizetés irányzatoknak a szintje, a száma azonos kell, hogy legyen. Nem lehet, hogy a tekintetben évről és évre, évről évre eltérések legyenek a kettő között, szakadékok. Akkor amikor a különböző kifizetéseket teljesíteni kell, meg kell, hogy történjenek ezek a kifizetések. Hogyha ezt nem tesszük meg, ez védhetetlen az európai polgárok előtt. Azaz biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy kellő módon az idő és időben a kifizetések megtörténnek, erre éberen oda kell figyelnünk, és el kell, hogy kerüljük azt, hogy e tekintetben feszültségek alakuljanak ki a költségvetésben. Ugye nem a saját pénzünkről beszélünk, hanem az adófizetők által előteremtett forrásokról. Teljes átláthatóság között kell, hogy dolgozzunk, anélkül, hogy túlzott tartalék képzéseket képeznénk a tartalékokat, a rendkívüli esetekben kell, hogy felhasználjuk, nem máskor, mindezt tervezett módon. Tehát a tervezésünk egyértelmű kell, hogy legyen, és kellő jogalapot képezzen a továbblépéshez. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Bizottsághoz fordulok, amely képviseltet itt magát, a Költségvetési főgazgótóság képviselője, kíván-e hozzászólni és észrevételeket tenni? Madame la Directrice Générale. Főigazgató asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ezen a ponton a bizottság üdvözli -e a képviselők megjegyzéseit, nagy figyelemmel hallgattuk az ő álláspontjukat, és természetesen érdeklődéssel várjuk a jövőbeli közös munkát. Több átláthatóságra, világosságra van szükség, hogy sikerüljön az ősz során megállapodásra jutnunk. Köszönöm. Très bien, avec plus de paiement. Nagyszerű, és hát akkor reméljük, hogy több forrás áll rendelkezésre a kifizetésekre, talán kevesebb ö, elő elkötelezettségek történnek ugyanakkor. Most pedig a két előadónkhoz fordulok, az általános költségvetés előadónak, aztán pedig a hármas szakasznak a felelősért, milyen következtetéseket tudnak levonni az elhangzatokból. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Igazándiból hozzátevő szavaim nincsenek az elhangzottakhoz. Meghallottam a kollégáknak a szavait. Azt hiszem, hogy mindannyian ugyanazon az állásponton vagyunk, és mindannyian tudatában vagyunk, hogy milyen gondokat okoznak a kifizetések. De azért néhány dolgot kiemelnék. Ugye nem arról van szó, hogy az Európai Parlament és az Európa, illetve a tanács összetűzésbe kerülne. Tehát nem intézmény közi feszültségről van szó, hanem alapfilozófiai kérdésekről. A költségvetésnek az a célja, hogy segítse a tagállamoknak abban, hogy a prioritásaikat meg tudják finanszírozni azaz hozzáadott érték előállításának a támogatásáról van szó. Az európai költségvetés erre kell, hogy szolgáljon. Ha, ha ki tudjuk fizetni ezeket az eszközöket, pénzeszközöket, akkor létrejön a hozadott érték. Ha nem, akkor ez ártalmas lesz mind ö, gazdasági szempontból, mind egyéb szempontokból. És kettő példával szolgálnék, kedves barátaim. Hallottuk a mai napon ö, az egyik polgármester, városi polgármesternek a megnyilvánulása, csak úgy, mint egy régiónak az elnökét. Nincsenek könnyű helyzetben, jelezték ők. És mint ahogy a felvezetőmben már elmondottam, a az ösztöndiakkal kapcsolatosan, az Erasmus programmal kapcsolatosan, hogy ezek szimbolikus dolgok, de hát ott vannak még egyéb területek is, még fontosabbak, legalábbis szimbolikus szempontból, a humanitárius támogatása gondolok. Ugye akkor, amikor különböző NGO-kban nyilvánulunk meg, akkor nem tudunk részt venni a programokban, nem tudjuk rábírni, rávenni a különböző humanitárius segélyvégezőknek, a, vagy segélyvégezőknek a munkáját, nem tudjuk tudjuk elérni, hogyha nem tudjuk megtámogatni a tevékenységüket. Tehát ismételten a költségvetés alapkérdéseiről van szó. Ezzel együtt nagyon örülök annak, hogy a valamennyi politikai frakció támogatja a megkézelítésünket, és akkor hát várjuk meg a tárgyalásokat, a tanács ismeri az Európai Parlamentnek a hozzáállását, mert hogy ez több több év óta hangoztatjuk, de csak az egységes fellépésünk fog tudja, lesz képes majd előre vinni ezen kérdéseket. Elnök Holmeyer asszony a szó. Még egy észrevételt tennék, elnök úr, az Európai Bizottság költségvetésével kapcsolatosan. Ugye van itt egy eléggé zavaró mozzanat. Mégpedig az, hogy a tanács nem hajlandó biztosítani a számlák kifizetését. És hát gyakorlatilag az a feladatunk nekünk, hogy itt most próbáljuk a cserepeket összeragasztani abból, ami van. Márpedig úgy gondolom, hogy mérlegelni kellene. Már a forrásoknál, már mint az eredeti kiindulási pontoknál a bizottságnak mérlegelni kellene dolgokat. Tudom, hogy nem egy könnyű feladatról van szó, de talán vannak elsőbséget élvezőbb pontok és kevésbé elsőbséget élvező pontok. Úgyhogy a saját értékrendünket kellene talán ilyen módon rangsorolni, legalábbis a bizottságnak ezt kellene talán megtennei. Egy. Kettő Szeptemberben arra fogok törekedni, hogy az általános jeles, tevővel, majd közös álláspontot alakítsunk ki, és arra fogunk törekedni, hogy megoldjuk az Európai Uniós Bíróságnak a kérdéseit, illetve egyéb nyitott kérdéseket is. Ugyanis arra van szükség, hogy az intézményeinket ne akadályozzuk meg a tevékenységünkben figyelembe véve különösen azt, hogy hát ezek politikai tartalmat is öltenek ezek a feszültségek. Nem szabad, hogy az Európai Unió bírósága kárját vallja a költségvetési kérdéseknek. Hát milyen összegekről van szó? Minimális kis fillérekről. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevőknek, az általános költségvetésnek és a hármas szekcióinak, hármas szakasznak is. Azt hiszem, hogy a ma délelőtti eszmecsere megmutatta, hogy a szakbizottságunk tagjai támogatják önöket, a bizalom tehát önök iránt megvan, és a lényeg az, hogy ne sértsék meg az Európai Kocsivetési Hatóságot azáltal, hogy nem kerülnek kifizetésre a számlák. Úgy gondolom, hogy a költségvetéseknek a végrehajtása mindig az igazság pillanatát hozzá el és itt vannak olyan turpiságok, amelyek nem fogadhatóak el. Akkor, amikor jogalkotási ciklus elején vagyok, még határozottabban kell, hogy kiálljunk ilyen kérdések megoldásában is. Akkor ezáltal a 2015-ös költségvetési tervezetnek a tárgyalását most lezárhatjuk. Következzék most a rugalmasági eszköz és a szolidaritási alapnak a kérdése, de minthogy ezen kérdéseknél még nincs jelentéstevők, ezeket csak megemlítettem volna, és visszatérünk erre a két kérdésre, tehát a rugalmasági eszközre és a szolidaritási alapra majd szeptemberben. Most pedig térünk át a 2014-es évi költségvetésre, a költségvetési módosításokra, a 2-3-as és 4-esre. Gérard Döprez az előadó és módosításokat javasol. Hagy hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a 3-as költségvetési módosítási tervezet kapcsolódik a 9-es napi rendi pontunkhoz, azaz a rendkívüli tartalék igénybevételéhez, amely tekintetében szintén még nem rendelkezünk jelentés tevővel. Költségvetési módosító tervezetről van szó, erre ezeknek különböző hatása van a saját forrásokra és az egyéb forrásokra. A hármas módosító 4 milliárd 700 milliós összegről rendelkezik, plusz még vannak az addicionális források, amelyek a többletből származnak, amelyekről a kettős DAB, tehát költségvetési módosítási tervezet rendelkezik, és ennek tehát kihatása van mind a hármas, mind pedig a négyes DAB-ra, azaz a költségvetési módosítás tervezetre. Öné a szó, Döbrez úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy ön megfogalmazta, valóban most arra kerülhet sor, hogy összevont módon foglalkozzak a 2-es, 3-as és 4-es költségvetési módosítással, módosítást tervezettel, azaz a ezzel kettes hármas dabbal, ahogy az angol rövidítés mondja, és hát valóban ö, akkor, amikor tárgyalni fogunk majd ö, a tanácssal, akkor lehetőség nyílik arra, hogy globálisan javasoljuk megközelíteni ezen hármas dabot. Ezt tette különben az elődöm is, a 2014-es költségvetésnek az Európai Parlamenti felelőse Jensen asszony, és akkor, amikor, ha nem tévedek, július 10-én, július 10-én volt egy háromoldalú egyeztetésünk, akkor is erre került sor. Most pedig a mai délőtt során a koordinátorok jóvá hagyták a frakciók nevében ezt a globális package részben történni, csomagban történni megközelítést, tehát a három DEB, három költségvetési módosítású tervezet, tehát így együttesen kerül majd megtárgyalásra a tanács előtt. Ami pedig a részletes dabbakat illeti, kitérnek először is a kettes módosítóra. A kettes módosító a többletről rendelkezik, abból a, arról a többletről, amely a 2013-as gazdálkodásunkból származik. Ez megnyilvánul mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon, mert hogy egy milliárd 5 millió eurós összegről van szó, most kicsit kerekítek. Ez nem okoz gondot, ezt a tanács már jóvá hagyta, és persze könnyen meg fogják érteni, mert akkor, amikor ezt a jóvágyast megadta a tanács, ő akkor figyelembe vette azt, hogy a tagállamok hogyan juthatnak és mekkora összegű visszatérítésben részesülhetnek az által, hogy a költségvetés nem fel, forrásai nem kerültek teljes egészben felhasználásra. Hadd hagyjam, alkalmazzam ezt, a, vagy használjam ki ezt az alkalmat egy másik téma megemlítésére. Ugye a kettes, hármas és négyes dabot együtt fogjuk tehát tárgyalni, mint jeleztem a tanács előtt, de ezen felül több mint valószínű, hogy szükséges lesz még egy módosítás eszközölni a kettes dab esetében, olyan értelemben, hogy az idő egyeztetést biztosítanunk kell. A kettes már jóvá hagyta a tanács, de a hármas és négyes dabot még nem hagyta jóvá a tanács és hát nagyon fontos, hogy milyen formát fog ölteni majd a dabunk annak függvényében, hogy milyen politikai intenzitással kívánunk fellépni. A hármas dab a legkényesebb, mert hogy alapvetően arra vonatkozik, hogy további előrezett igényt terjeszt elő 4 milliárd 738 milliós összegben kifizetési előnyezetok vonatkozásában, tehát kifizetési előnyezetről beszélünk. Tehát 4 milliárd 738 millióról van szó, ezt persze csökkenti néhány egyéb tétel, mert hogy tovább, vagy plusz bevételek teremtődtek, tehát ezek csökkentik az igényt, 1 milliárd 500 milliós összegről van szó, ami azt jelenti, hogy a 3 milliárd 700 milliós az összeg a nettó igény. Ahhoz, hogy kifizessük ezen plusz előnyezatokat, arra van szükség, hogy a fennap használt marzsot a kifizetési előnyzatok tekintetében, ez nagyjából 700 milliót tesz ki, most fejből beszélek, figyelembe vegyük, és igénybe kell vennünk még a rendkívüli tartalékot is 4 milliárdos összegben körülbelül. Ennek az összegét rögzíti a az MFF, a többéves pénzügyi keret 0,03 százalékos mértékben, és valószínűleg e tekintetben nagy feszültségek lesznek akkor, amikor a tanácsal tárgyalunk, mert egy pár tagállam már jelezte, hogy a rendkívüli tartaléknak a mozgósítása nem indokolt. Jöjjön a negyedik dab. alapvetően a plusz forrásokról rendelkezik, olyan plusz bevételekről, amelyek a különböző kamatokból és bírságokból adódnak, késedelmes kifizetések esetében 2 milliárd fölötti összegről van szó, 2 milliárd 59 millióról, és ez abból adódik, hogy az adatvédelmi biztos nem lépett funkciójába akkor, amikor azt terveztük, úgyhogy ez által 2 milliárd 59 milliós összeggel ö, ö, van itten ö, dolgunk. Összességében pedig azt mondhatjuk, hogy kiváló volt a költségvetési végrehajtás 2013-ban. Egy millió, egy milliárd helyesbít a előadó összegről van szó, és a 4 milliárd 738 el, ö, szóval összeg ö, plusz igényként, ö, és a 3-as, illetve a 4-es DAB esetében azt látjuk, hogy még szükség van 105 millió eurónak a megteremtésére. Tehát globálisan mit is javaslunk? Azt, hogy amennyiben összesítve nézzük a dolgokat, ezt a három dabolt, ezt a három költségvetési módosítást, és amennyiben ugye nem térítünk vissza tagállamoknak 2013-as összegeket, lásd kettes módosító, és amennyiben figyelembe vesszük a plusz bevételeket, akkor 105 millió 105 milliós eurót kell megteremtenünk. Ami azt jelenti, ahogy már ezt mondottam, hogy a rendkívüli tartalékot kell mozgosítani, ez egy kényes kérdés, felette van ez a felhatalmazásoknak, és ezt kompenzálni kell, és éppen ezért erre kell, hogy a bizottsági javaslat megfogalmazódik, erről szól különben a következő napi rendi pontunk a 9-es, úgyhogy elnök úr, javaslom, hogy e három javaslattal kapcsolatban alakítsuk ki az álláspontjukat, álljunk ki globálisan, csomagba foglalva ezeket, és javaslom azt, hogy teremtsünk meg egy módosítót a kettes dab vonatkozásában, azért, hogy a ütemezése a dolgoknak a dabok esetében összhangban legyen, és együttesen kerülhessenek a tanács elé a további, tehát a plusz igények, kifizetések szempontjából 2014-re nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kellő módon hajtsuk végre a 2015-ös költségvetést. És ha ezt nem tennénk meg, akkor még nagyobb terhet rónánk a 2015-ös kifizetésekre. Ezt szerettem volna elmondani. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Döpré úr, köszönöm ezt, a, hogy megvilágította a dolgokat. Tehát néhány milliárddal kellene a kifizetetlen ö, számlákat csökkenteni. Csak néhány milliárddal első lépésben. Ö, általános jelentéstevő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, abszolút mértékben áll, ö, osztjuk Döpri úrnak a véleményét tegyünk ebből egy, készítsünk ebből egy DAP csomagot, globális csomagot, a három kifizetési dolgot. Ezek összekapcsolódnak, tehát teljesen logikus, hogy ezeket egységesen kezeljük. Annál is inkább így van ez, mert hogyha ezt a három dabot összekapcsoljuk, akkor egyszerűbb elfogadni a tanácsnak a javaslatát mindössze csak a hármas DAB lesz problémás a nemzeti költségvetések szempontjából. Tehát más szavakkal az Európai Bizottság e tekintetben segít bennünket, mert a módosítások és a pénzügyi szankcióknak köszönhetően a tanács nyilvánvalóan nem fog pénzt kapni, de nem is kell igazán kifizetnie eh, ahhoz, hogy eh, a számlák egy részét kifizet, eh, kifizetésre kerüljön. És ahogy Depré úr elmondta, nem ö, kezdhetünk a 2015-ös költségvetési tárgyalásokba úgy, hogy nem adunk egy útmutatást, vagy legalábbis nem vázoljuk fel, hogy hogyan fognak megtörténni a kifizetések. A szükséges kifizetési szintek 2015-ös költségvetésben a költségvetéstől fognak függni, de nyilvánvalóan a korábbi évekből visszamaradt összegekkel. Hogyha a dabokban tehát a módosító költségvetésben nem tudunk megállapodni, akkor nagyon nehéz lesz megismerni, hogy 2015-re tulajdonképpen milyen igények is vannak, mert az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy menjek az áthozott, korábbi évekről áthozott dolgok. Ezek ugye összekapcsolódnak és közlekedő edényként működnek. Elnök, köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Tehát feljegyeztem azt, hogy végül is Depré úrral azonos irányban gondolkodnak a csomagban, illetve hogy milyen kapcsolat van a 2014-es módosítások és a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatban. Vannak-e észrevételek? Észrevétel nincs, akkor rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Elnézést, mondja az elnök. Á, bizottság! főigazgató asszony. Köszönöm szépen. Négy észrevételt szeretnék tenni a költségvetési módosítási vitával kapcsolatban. Először is fontos lenne elmagyarázni a hármas módosítást, amit Deplé úr idézett. Ez a legjelentősebb ha figyelembe veszük azt, hogy ez kiadásokkal kapcsolatos. Meg kell magyarázni, hogy a bizottság ezt felelősen javasolta, mert láttuk, hogy a programoknak a megvalósítása már nagyon előre haladott, már a tavaszon is az volt. Ez egy folyamatos dolog, és a 7%-os a végrehajtás, tehát a helyzet úgy alakul, amitől tartottunk, nevezetesen, hogy problémánk lesz az év végére és eszközöket is használtunk, nevezessen a 700 milliós marzsot használjuk ki, és a 4 milliárdot a váratlan kiadásokra képzett tartalékból. Ez meghatározza a többéves pénzügyi keretet is, amiről Depré úr is beszélt. Amikor a bizottság kifejtette álláspontját a több éves pénzügyi kerettel azt mondtuk, hogy ez csak abban az esetben lesz operatív, és akkor alkalmazható, hogyha az összes rugalmassági tartalékot, marzsot kihasználjuk, ami a rendszerben rejlik. És a két költségvetési hatóság egyetértett abban, hogy a rugalmasság igenis szükséges a költségvetés végrehajtásához. A rugalmasság több eszközben is benne van. Az egyik a tartalék, tehát az kifizetések, amikkel kompenzálás felhasználásra kerülnek az időszak végén. Ezek olyan eszközök, amiket adhok módon kell aktivizálni, és a kifizetési plafonokon túl nyúlhatnak. A költségvetési módosítással azt is figyelembe kell venni, hogy a váratlan kiadásokra legyen tartalékunk, amelyek egyes esetben negatívként jelennek meg, mert többet kell kifizetni, más esetekben viszont több pénz marad meg, mert nem kerülnek felhasználásra az év végéig. Tehát a programok végrehajtása tekintetében szerintem nagyon jó az elképzelés. Szeptemberben már képesek leszünk igyekszünk előre látni a kifizetések alakulását, és ugyanakkor lesznek más mobilizált összegek is, például a szolidaritási alapból, ezt már mindenkinek szeretném jelezni, és lehet, hogy lesznek más pozitív hírek is, esetleg más alapokból, hogyha például bizonyos bírságokat vállalatok nem fognak megfelebezni hát mindenképpen ezt meg kell, figyelembe kell vennünk, hogyha a éves keretet reálisnak akarjuk megőrizni. Továbbá, hogy Depré úr nagyon helyesen rámutatott, őszre meg lesznek a döntések, és feldönthetjük, hogy a számlákat fizetjük-e ki a felmaradó összegekből, vagy sem. Véleményünk szerint nagyon is érzékeny kérdés, figyelembe véve, hogy mennyi a lemaradásunk, a többletbevételeket ezen számlák kifizetésére kell fordítani, azért, hogy ne vonszoljuk magunkkal dinamikus módon a továbbiakban is ezeket az összegeket. Végezetül pedig szeretném hangsúlyozni azt, amit eh, Lewandowski úr vetett fel, Depré úr és mások is, és csak egyet tudok érteni Lewandowski úrral, aki eh, egész a közelmúltig az én eh, biztosom volt, tehát a hármas költségvetési módosítás és a 2014-es kifizetések tisztázásához 2015-re egy hihető költségvetést kell kialakítanunk. Ez azt jelenti, hogy a 2015-ös költségvetési tervezet a második a több éves keretből, és egy pozitív üzenetet közvetít ezen évek költségvetésére vonatkozóan. Tehát nem csak, hogy kifizetjük a múlt számláit, hanem új programokat is indítunk és elindítjuk az új több éves pénzügyi keret megvalósítását. A kifizetési százalék, ami meg, ö, ö, szavazásra került, az megkétszereződik a korábbi évekhez képest 2015-ben. Ha azt akarjuk, hogy a 2015-ös költségvetés valóban segítse Európát a kilábalásban, akkor tisztáznunk kell a 2014-es kifizetések helyzetét, ezt meg kell oldanunk. Tehát nem olyan helyzetben vagyunk, hogy a jövővi kifizetéseket a múlt évre múlt évi kifizetésekre fordítjuk át. Elnök, köszönöm szépen ezeket az ígéretes szavakat és optimista megközelítést az a nyári Mikulás üzenete szinte, majd meglátjuk össze, de nagyon jó, hogyha az ember úgy mehet el nyaralni, hogy valami kilátásai vannak. Ugyanakkor ön is emlékeztetett arra, hogy a kifizetéseket mindenképpen teljesíteni kell, kötelezettségeket vállaltunk, Európának meg kell felelnie a kötelezettségvállalásoknak. Egyelőre maradunk ennyiben a 2014-es évvel kapcsolatban ami a ö, tartalékok mobilizálását illeti, Depré úr, elnök úr. Sajnálatos módon úgy gondolom, hogy ezzel az ügyel viszonylag gyorsan foglalkoznunk kellene, mert ez a döntés, amit a bizottság javasol, ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a költségvetést végre tudjuk hajtani, illetve ezt kérdezem is, hogy a hármas költségmódosítást, ha meg akarjuk valósítani, akkor ezt gyorsan el kell fogadnunk. És ha senki sem ellenzi, akkor én hajlandó lennék a raportai tevékenységet elvállalni, mert ez összefügg a tervezett a hármas költségvetési módosítási tervezettel. Én szerintem nincs értelme ezt a végtelenségig halogatni. A jelentéstevő kijelölése, mondja az elnök, a contingency marginokra, tehát a tartalékokra Szeptember 3-án fogjuk kijelölni a jelentéstevőt. Válasz. Én nem, nincs levetésem, csak szeretném hangsúlyozni, hogy ez sürgős, és ezt megfelelően E, e, jóvá kell hagyni, mielőtt a módosító költségvetést jóvá hagyjuk, mert ez feltétele a módosító költségvetések végrehajtásának. Csak ez volt a célja az észrevételemnek. Elnök, köszönöm szépen az észrevételt. Ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos, hogy kijelöljük a raportört, a jelentéstevőt legkésőbb szeptember 3-án, és lehetővé tegyük, hogy mielőbb elmondja véleményét a jelöltnek ezzel is tisztában kell lennie. Rendben, akkor rátérünk most a az igaz globalizációs alkalmazkodási alap módos ö, mobilizálásához, ami a 10-től 14-es pontokat érinti, és ahol ugyanilyen elfogadási ütemezés van. Ha elfogadják, akkor megadnám a szót egymást követően a jelentéstevőknek, majd pedig javasolni szeretném, hogy minden egyes tájékoztató után egy rövid eszmecserét folytassunk, ahelyett, hogy az összes öt álláspontnak az ismertetését követően vitat, folytatnánk vitát. Tehát először az Európai Globalizálási Alappal kapcsolatban Georgios Krisztosnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! a görög hatóságok 2014. februárjában nyújtottak be kérelmet egy finanszírozási hozzájárulásra az Európai Globalizációs Alapból, miután a Nutriart nevű cégtől elbocsájtottak egy sor embert, illetve az ehhez kapcsolódó kisebb cégektől is, amelyek ennek a fontosabb cégnek a beszállítói voltak. Tehát az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, az EGF igazából azért jött létre, hogy az elbocsátott dolgozóknak támogatást nyújtson, illetve olyan önálló vállalkozóknak, akiknek a megélhetését jelentős átstruktúrálások mm, veszélyeztetik, amelyek a globális pénzügyi válság vagy egyéb válság miatt jöttek létre. Az a Nutriárt egy bizonyos típusú különleges kenyeret, műzliket és kekszeket gyártott, amely a görög és a nemzetközi piacon is jelen volt. Nagyon gyorsan és hatékonyan sikerültek, sikerült a kérelem benyújtása, hiszen négy hónap alatt sikerült a Nutriártnak az ügyét az Európai Bizottság részéről megvizsgálni pénzügyi segítségnyújtásunk feltételeinek megfelelt ez a cég, az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyását várják most. A kérelem 508 dolgozóra vonatkozik, a Nutriár dolgozóira, illetve az ehhez kapcsolódó kisebb cégek dolgozóira, valamint körülbelül 25 önálló vállalkozóra akik szintén elveszítették a munkájukat. A görög hatóságok személyes szolgáltatásokat fognak nyújtani nekik, amit az EGF társ finanszíroz. 505 fiatalról van szó, akik eh, se nem alkalmazásban, se nem oktatásban nem vesznek részt, ezek úgynevezett NEET fiatalok. Az összes elbocsátás, amelyre a nyolcadik bekezdésben utalunk, Macedón Nia közepén került sor, ez a Tesszolnikihez közel lévő régió, illetve Attikában, ami Altainhoz van közel. A kedvezményezettek becsült száma, a níteket is, ezeket a fiatalokat, akik nem vesznek részt oktatásban vagy munkában, őket is beleértve több mint egy ezer főre rúg tehát a válható kedvezményezettek száma két olyan városban, Tesszalonikiben és Aténban, ahol egyébként is a 26-27 százalékos munkanélküliségnél is akár nagyobb lehet a munkanélküliség. Ez egyébként európai, sőt akár lehetséges, hogy világrekord is ez a szám. Szükség van tehát erre az erőfeszítésre az európai intézmények részéről, és emellett a kedvezményezetteket professzionális iránymutatással, átképzéssel, tanácsadási szolgáltatásokkal is fogjuk segíteni, valamint hozzájárulással ahhoz, hogy mobilitási segítség, illetve indítási segítség révén új munkahelyet találjanak maguknak. A munkaerő mobilitásának a növelése is fontos célunk, hogy e lépés megtételével ismét a munkaerőpiacon találják magukat, még akkor is, hogyha amúgy a munkaerőpiaci helyzet nagyon nehéz. 6 millió 906 ezer eurót kérünk, ez az összes költség 60%-a. A görög hatóságok a kötelező az egyébként vállalkozások számára kötelező, nemzeti jogban meghatározott kötelező lépéseket nem fogják elengedni attól még, hogy az EU támogatás nyújt. A, ez a társfinanszírozás, ez a Fejlesztési Minisztérium társfinanszírozási programjának a, az egyik feltétele. Olyan pénzügyi támogatást szeretnénk tehát kapni az EGF-től, amely támogatást nyújt a programhoz olyan helyzetben, amikor más európai eszközöket nem tudunk igénybe venni. Összesen 6 millió 96 ezer eurót kérünk tehát az EGF tartalékából, az EGF költségvetési sorból. Ez a hatodik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz 2014 során a mai napig benyújtottak. Szerintem hagyjuk jóvá a bizottság javaslatát és a bizottság értékelését, hiszen országom nagyon nehéz szociális helyzetben van. A görög gazdaság már nem csökkent tovább, GDP-nk 25%-át 2008 óta, mert így is elveszítettük de most már megkezdte a fellendülést a görög gazdaság talán, és egy ilyen várható fellendülés, valamint a rekordszintű munkanélküliség csökkentése nagyon jogos célnak tűnik. Elnök, köszönöm szépen ezt a prezentációt. Krisztus úrnak van-e hozzászólni való? Igen. Asszonyom, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először veszek részt ennek a szakbizottságnak az ülésén, új tag vagyok, a foglalkoztatási szakbizottságban is dolgozom, ahol a globalizációs alappal foglalkozunk. Nagyon széles körű vitát folytattunk tegnap, ami nagyon érdekes volt, és ezért egy kommentárt fűznék az előadó munkájához. Ez az első eset, amikor megemlítik a NEET fiatalokat, ahogy az előadó is mondta, ezek az emberek nem vesznek részt oktatásban, képzésben, és nincsen munkájuk. Tehát a globalizációs kigazítási alap az ő segítségükre is tud sietni, és tegnap pont arról szólt a vita, hogy megfelelően hajtják-e végre az ilyen jellegű segítségnyújtásokat, illetve a kérdés az volt, hogy hogyan tudunk választani, hogyan tudunk, hogyan tudjuk kiválasztani azokat a négy fiatalokat, akik pályázhatnak ilyen támogatásra a tagállamok, döntik ezt el. Ebben az esetben most 500 fiatalról van szó, ez üdvözlendő, hiszen nagyon fontos számukra, hogy aktív foglalkoztatottaká váljanak. De hogy hogyan választják ki ezeket a fiatalokat? Hát szerintem ezt egy kicsit pontosítani kéne. A bizottság képviselője a tegnapi munkacsoporti ülésen is pontosan kifejtette ezt, és itt, mivel egy új esetről van szó, én szeretném felvetni ezt a problémát. Elnök, köszönöm szépen Alana asszonynak ezt a pontosítást. Greszle asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék rámutatni, hogy a számvevőszék a globalizációs alkalmazkodási alap felhasználásáról készített egy tanulmányt. Olasz kollégánk foglalkozott ezzel a korábbiakban, és lehetséges, hogy érdekes lenne meghallgatni szakbizottságunkban egy prezentációt erről. Köszönöm szépen, Kressz asszony. Azt hiszem, hogy kell, hogy legyen majd egyszer időt szakítanunk erre. Hol gondolkozunk el együtt a menetrenden. Talán a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal együtt is tudnánk profit, profitálni ebből a számvevőszéki jelentésből, hiszen nagyon fontos információkat tartalmazhat, amelyek meghosszabbíthatják a, az alapok használatát. Most pedig Kolmán úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát úgy gondolom, ismét egyetértünk mindannyian abban, hogy a tőlünk telhető legtöbbet meg kell tenni azokért az emberekért, akiknek nincs munkája, különösen gondolok a fiatalokra, hogy aktív a váljanak minél hamarabb. Mindazonáltal óvatosnak kell lennünk hogy bizonyosodjunk meg arról, hogy a cím és a tartalom megegyezik egymással. Hogyha azt mondjuk, hogy ennek a dossziének a címe jól hangzik, akkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a tartalomnak megfelele a cím. Tehát, hogyha a foglalkoztatási piacra való visszavezetésről beszélünk, akkor fenntarthatónak kell lennünk, és ne csak haszontalanul ha, költsük el az erőforrásainkat. És at, ha attól tartunk, hogy ez a probléma felmerülhet, akkor nagyon alapos felmérést kell végeznünk, és pontosan megítélnünk azt, hogy mi változott, és milyen hatása volt ezeknek az alapoknak, illetve mit tudnánk jobban csinálni a jövőben. Ebben a konkrét esetben még nem tudok ítélkezni. Elnök, köszönöm szépen, nincs más hozzászólási kérelem. Akkor emlékeztetek arra, hogy erről a témáról a Költségvetési Szakbizottság szeptember 11-én fog legközelebb tárgyalni, illetve a plenárison szeptember 13-án szavazunk róla. Valószínűleg a többi ilyen alkalmazkodási alap igénybevételről kapcsolatban is ugyanez lesz a szó. Most pedig Riada képviselőnek adom meg a szót. A 2014 000 EGF alapigénybevétellel kapcsolatban Parancsoljon. Uh, um, I agree with the measures proposed by the Commission to be financed. Egyetértek az intézkedésekkel, hogy technikai uh, segítségnyújtásként kerüljön finanszírozásra. Uh, fontos, hogy a jobban hozzáférhetőek legyenek az ezzel kapcsolatos adatok. Az, az, az az Európai Globalizációs Alap weboldalán és az export osztályok és a helyi hálózatok hozzáférhetőbb kellene, hogy legyenek. Jobb áttekintést kell, hogy adjon az Európai Globalizás Alapról, és így hatékonyabban lesznek majd alkalmazhatóak az EGF alapok. Például az, hogy ki jogosult erre. Azok, akik például önfoglalkoztatók, vagy személyi szolgáltatásokat adnak, és amik egyes esetekben társfinanszírozhatóak toak az EGF-vel, hogy 28 év alattiak esetében. Ha, de tagállamok dönthetnek 30 éves korhatárban is. Tehát a forrásokat kellene növelni az EGF-re vonatkozóan. Támogatom azt is, hogy további támogatást kapjanak autonómiával és ö, egyszerű hozzáféréssel ö, helyi szinten, regionális és helyi szinten. Minden olyan esetben, ami bele ö, tartozik az EGF ö, hatáskörébe. Ezért fontos, hogy a regionális, helyi hozzáférés biztosított legyen. Írországban erre egyre több hangsúlyt fektetünk, és, és az input oldalról is. Nagyon fontos a céloknak és a kritériumoknak a kiterjesztésére oly módon, hogy olyan régiók és országok igényeit is be tudjuk fogadni, ahol alacsonyabb a demográfiai sűrűség, a népsűrűség és ugyanakkor fontos, hogy há, magasabb éves küszöböt határozzunk meg. Szerintem az 500 dolgozós küszöbértéket 200-ra kellene csökkenteni azért, hogy ez az alap hozzáférhetővé váljon. Hangsúlyozni kell azt is, hogy legalább az előző szintre eh, eh, vissza kell térni, amikor az 500 milliós eurós összeget látjuk. Különösebben figyelembe kell venni, hogy politikai prioritásokat meghatározta az EU. Továbbá a költségvetési egységesség szempontjából az átláthatóság és számonkérhetőség miatt is legfontosabb, hogy az EGF és az EU költségvetés integrációja megvalósuljon. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy sürgető e, e, meg kell oldani a derogációs kritériumok kérdését, és külön rendelkezéseket hozni, hogy hogyan mobilizálható az EGF alap a tagállamok számára, különösen akkor, amikor komoly szociális és pénz pénzügyi korlátokkal küzdenek például olyan tagországok, mint Portugália, Írország, Görögország, amelyeket különösen súlyosan érintett a gazdasági válság. A munkanélküliség, a bevándorlási ráták nagyon magasak, például Írország egyes részein is, és Írországnak is nagyon nagy részénél sok a fiatal, aki nehéz helyzetben van. Ennek komoly hatása van a fenntarthatóságra a városokban, falvakban, tehát ez egy sürgetően kezelendő kérdés. Javasolnám, hogy a ezen ö, különböző ö, kérelmeket kapcsoljuk össze, és a tagállamok hozzák meg a legionális helyi szinten a kiegészítő intézkedéseket, hogy támogatni tudjuk ezt, és ö, hogy a jogi rendelkezések is meglegyenek olyan módon, hogy ne lehessen visszaélni az EGF-fel. Azt is szeretném elmondani, hogy jogi keretként amit már korábban elmondtak más hozzászólók is, a monitoring, tehát a nyomonkövetés és a, az elszámoltathatóság nagyon fontos. Még ugyanakkor mindig nincsen tanulmányunk arról, hogy milyen igények lennének, mit kellene módosítani, illetve az eddigi módosításoknak milyen volt a kihatások. Ezeknek egy része a program kibővítéséhez vezetett. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom, köszönöm ezt a tájékoztatót, ezt a rávilágítást. Manka úrnak adom meg a szót. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že je potrebné zlepšiť všeobecnú informovanosť o európskom Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek, eh, hogy elmondta, szerintem is eh, fontos, egy információs kampányt is folytatni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatban. A tagállamoknak több erőfeszítést kellene tenniük azért, hogy ez ismerté váljon az egyes államokban. Ez, valószín, ez a tagállamoknak a hasznára válna. Én úgy gondolom, hogy a bizottság felvázolhatna bizonyos kezdeményezéseket e tekintetben, és eh, talán a közös eh, költségvetésből is lehetne erre fordítani. Szerintem mindenképpen üdvözlik ezt a eh, kedvezményezettek, és az, hogy egyszerűsödött az igénylési eljárás. Ez nagyon fontos. Köszönöm. Merci, Madame Udi. Elnök, köszönöm, Udi asszony. Thank you. Yes, I just... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek. Szerintem ennek a, ez rendkívül fontos, mert a régióknak nagyon fontos, hogy jobban hozzáférjenek ehhez, és hogyha hozzáadott értéket tudunk ezzel adni az európai alapoknak, és azokhoz jut el, akiknek közvetlenül szükségük van erre, akik ezt a munkát végzik. Köszönöm. Merci, il n'y a pas Elnök, köszönöm szépen, más nem kér szót. Akkor rátérünk a harmadik tájékoztatóra, 2012-es EGF, Siegfried Mursan az előadó. Köszönöm, elnök úr! A jelentés a pénzügyi hozzájárulásokat érinti, amit a román hatóságok tettek 2012 decemberében. Ez egy feldolgozóipari vállalat, a neve Mechel. Az Európai Bizottság idén májusban úgy döntött, hogy a pénzügyi hozzájárulás feltételei fennállnak. A jelentés tervezettemben foglalkoztam azzal, hogy a Románia jogosult erre a finanszírozásra. Ahogy említettem, ez az ügy, ez egy acélipari vállalat, ahogy tudjuk, különböző intézkedéseket hoztak a, az acélipar megváltoztatására. Ennek része a gazdasági válsággal is összefügg. Pontosabban a félkész és kész termékek nem váltak már igazán kifizetővé, tehát az európai termelőknek az aránya nagyon erősen visszaesett szemben a kínai és más termékekkel, ez a globalizáció eredménye. Ezért ez a vállalat is nehéz helyzetbe került, és ezért több mint 800 embert kellett elbocsájtania 2012. június és októbere között, és 600 embert a referencia időszak előtt és után. Tehát végül is több mint 1500 ember bocsátottak el. Körülbelül 1000 dolgozó az, aki kedvezményezettje lehetne ezen intézkedéseknek, amit társfinanszíroz az EGF. A teljes összege a pénzügyi forrásoknak kb. 77 millió euró, ebből 5 milliót az EGF-ből kerülne finanszírozásra. Természetesen arról van szó, hogy a foglalkoztatását megoldjuk ezen ember számára, és itt van átképzés, támogatás, és önálló vállalkozói tevékenység kialakításának a segítése vagy szövetkezeti vállalat létrehozása, amely azonban mindössze körbe 250 embert tudna foglalkoztatni. Ennek a szövetkezetnek a létrehozása egy kicsit hosszabb időt vett igénybe, mint ahogy terveztük, de ez is finanszírozásra jogosult. Ezért a végül is az Európai Bizottság körülbelül fél évig elemezte ezt a projektet. A román hatóságok 2012. decemberében nyújtották be ezt a pályázatot, és 2014 májusára vizsgálta ezt meg kellően a bizottság. Tehát a legtöbben körülbelül két évig voltak munkanélküliek, ezért is nagyon fontos, hogy parlamentként gyorsan előrelépjünk ezzel, és ahogy az elnök úr is említette, a határidők a parlament részéről vonatkoznak erre a jelentésre is, és a módosítók határideje szeptember, és a döntés pedig szeptember 11-én lenne a mi szakbizottságunkban, majd pedig a 15-i héten a plenárison. Tehát összességében, ahogy elmondtam, a bizottság, az Európai Bizottság pozitívan volt hozzá, a jelentéstervezet is elkészített, és ez, ahogy mondtam, körülbelül ezer dolgozót közvetlenül érintene, akik a globalizáció miatt veszítették el a munkahelyüket. Ez különösen a monoipari, tehát egy iparággal rendelkező területet érint. Egy adott régióban van ez, amely kifejezetten ettől a, az acélipari üzemtől függött. Szinte ez volt az egyetlen munkaadó az adott területen. A munkaközvetítők már elkezdték az egyes projekteket végrehajtani, amiket az imént említettem. Merci. Elnök, köszönöm szépen. Az elbocsátások 2012-ben voltak jól, gondolom? Esetleg azért fel kellene vetni azt, hogy ezeket a az eljárásokat talán fel kellene gyorsítani, mert ezek az emberek rendkívül hosszú ideig vannak munkanélkül, mielőtt bármi is elkezdődik számukra. Delano úrnak adom meg a szót nagyon odafigyeltem erre a jelentésre, mert szerintem nagyon fontos és emblematikus az, amit a világ és Európa elszenved az kohászati területén. Romániát nem súlyosan érinti, de más országokat is. És egyszerűen egy átalakulása van a nyersanyagoknak és azt hiszem, hogy ezt is megfelelően kísérni kellene ezeket a nehézségeket. Több országnak vannak ilyen gondjai de ezen túl ö, dolgozni kellene az új anyagok felhasználásának kérdésén is. Ez nem a mi szakbizottságunk munkája, de én már nagyon régen foglalkozom ezzel a kérdéssel. Vannak különböző kerámia anyagok, szín összetételő anyagok, amelyeknek sokkal jobbak a tulajdonságai, mint a, az acélnak, és teljesen megváltoztatják Európa iparának a képét, ezzel is foglalkozni kell. De ez egy kifejezetten emblematikus ügy, ami mutatja, hogy Európa milyen irányba változik. Köszönöm, hogy az elnök Negrescu úr. Jó napot kívánok! Nagyon nagy mértékben egyetértek a javaslattal, nevezetesen hogy erre a projektre adjuk meg az összegeket. És ez nagyon jól rávilágít arra. Én Erdélyből származom, ahol ezek a, ez az üzem található. Szeretném, hogyha a jelentés rámutatna arra is, hogy 17 hónap telt el azóta, hogy a kérelmet a román hatóságok beterjesztették. Ez sokkal hosszabb, mint a más projektek esetében a más projekteket 2014-ben nyújtottak be. Ezt már 17 hónappal ezelőtt, és több ezer, ember, és ezer embert érint, tehát legnagyobb számban várnak erre, és ez egy nagyon jelentős elem, vagy tényező. Beszéltünk arról hogy a legkisebb összeg az egyfőre vetített összeg a projektek közül. Ez egy további dolog, amit ugyancsak figyelembe kellene venni, és ez nem igazán tűnik ki a jelentésből rá kellene mutatnunk, hogy konkrét dátumok, időpontok szükségesek, ahogy tudnunk kell, hogy mikor lesznek ezek az összegek hozzáférhetek. 17 hónap már elment, tehát ez egy jelentős késedelem. Össze kell kötnünk a jelenlegi helyzetet és a benyújtás időpont kori helyzetet a vásárlóerő időközben csökken, tehát az összegeket is a megfelelően korrigálni kell a 17 hónap óta eltelt eseményekhez. Továbbá ez egy orosz vállalat volt, egyre többször elő fog fordulni valószínűleg, hogy orosz vállalatok becsukják a kapuikat, és európai munkavállalók egyszerűen munkanélkülivé fognak válni. Erre is oda kellene figyelnie az Európai Parlamentnek, és lehet, hogy ezt a realitást is be kellene építeni a globalizációs alapba. Merci. Köszönöm szépen. Tapárdel el a szó domnul președinte. Sunt tot un... Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is román európai parlamenti képviselő vagyok, és bizonyára látják, hogy mennyire fontos ez a téma számunkra. 17 hónap telt el azóta, hogy Románia kérelmét benyújtotta az alaphoz, és azt szeretném kérni az előadótól, hogy hangsúlyozza az a jelentésében, hogy ezeket az ala, ezt az alapot most már gyorsan mozgósítsák. 2000 emberről beszélünk. És egy olyan ipari területről, amely nem csak az 1500 ember sorsát érinti, hanem 1500 család él most gyakorlatilag bevétel nélkül ezen a területen gyakorlatilag nincs ebben a térségben más munkahely. Egyszerűen nem tudnak máshol munkát vállalni, úgyhogy kérem, hogy támogassák ezt a jelentést, és kérem, hogy próbálják meg a lehető leginkább felgyorsítani az eljárást. Ezzel akár még pozitív példával is járhatunk elő. Tehát ismétlem, már 17 hónap telt el a kérelem benyújtása óta. Úgyhogy kérem, hogy próbáljuk meg felgyorsítani a folyamatot, mert nagyon fontos Románia és Európa számára is, hogy végső megoldásra jussunk itt. Köszönöm szépen, asszonyom, Manka úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogatom ezt az intézkedést. Ez az átlagos segítségnyújtás, Viszont van újdonság a tekintetben, hogy úgy nyújtunk támogatást a dolgozóknak, hogy ez új berendezések vásárlását is jelenti. Ezáltal szeretnénk munkahelyeket teremteni, és ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, úgyhogy szerintem érdemes lenne két év múlva felülvizsgálni, hogy hogyan sikerült megvalósítani a terveinket, és hogy élnek ezek az emberek. Ugyanaz, és nagyszerű, valóban tényleg szükség van arra, hogy felmérjék, hogy milyen kiadások születtek, illetve milyen kifizetések történtek. Jöjjön most a negyedik jelentés, a 2014-003-as kód számmal, Spanyolországról van itt szó, Spanyolország Aragónia vendéglátás számú kérelméről. Hallgassuk meg akkor a őket. Kiitoksia. Ja tämä käsoi. Puhun suomea. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Es- Kysyn szépen. Hakemuksen globalisaatiorahastolle viime vuonna. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tavaly februárban érkezett az a kérelem, és csatlakozok az előttem szólókhoz, akik rámutattak arra, hogy hát egy kicsit gyorsabban is jöhetne a segítség. 17 hónap telt el, mióta a kérelem beérkezett, és szeptemberben, amikor talán döntés születik, addigra már 24 hónap telik el. Tehát nem mondhatjuk el ebben az esetben, hogy Európa hatékonyan működne. De most lépjünk tovább a konkrét témára. Ez a kérelem konkrétan Aragóniára vonatkozik Spanyolországban, a vendéglátóipari ágazatra ezen belül. Ugyanis nagyon komoly hátrányok érték ezt a területet az európai pénzügyi válság miatt. Ez a szektor tehát nagyon súlyos helyzetbe került. 904 dolgozóról van szó, akiket elbocsájtottak, és a kérelem arra vonatkozik, hogy őket átképezzék. Nem tudom, hogy időközben mi történt velük, hiszen hát már annyi idő eltelt azóta, hogy a kérelem beérkezett. Úgyhogy szerintem ez itt egy emberi tragédia. Az a tény, hogy nem történt semmi. 960 ezer eurót kért Spanyolország, ez az összes költségnek a 60%-át tenné ki, amelynek révén szeretnének szolgáltatásokat nyújtani ezen elbocsátott embereknek. Már korábban benyújtottak hasonló kérelmeket 2011-ben és 2012-ben is spanyol régiók. Ez azért történhetett meg, mert a kiskereskedelm válságba került, és ez a szektor különösen érintett volt a válság miatt. 4 százalékról 2007-ben 19 százalékra ment föl az utóbbi időkre a, fog, a munkanélküliség Aragóniában. Tehát a bizottság is megállapította, hogy az aragóniai kérelem megfelel az előírásoknak. Azt kérem, hogy kapjon zöld udat ez a kérelem, és azt is kérem, hogy az eljárást egy kicsit gyorsítsuk fel. Különösen arra gondolván, hogy képzésről van szó, munkanélküliek képzéséről, illetve olyan intézkedésekről, amelyek segítik az embereket abban, hogy akár otthon, akár külföldön munkához jussanak. Nagyon lemaradtunk, nagyon komoly a késlekedés, és ez nem csak ezen kérelem esetében van így. Tehát, hogyha ezt az alapot szeretnénk használni, akkor valamit muszáj tenni, hiszen így nem folyhat tovább a munka. Merci, Madame le rapporteur. Nagyon szépen köszönöm jelentéstevő asszony. Ekenyik az képviselői a szó. Eh, muchas gracias, eh, señor presidente. Nagyon szépen köszönjük, elnök úr, a szót. Természetesen, elnök úr, fontos, hogy elmondjam, hogy magam is Aragóniából származom, tehát megérthetik azt, hogy hogyan érint ez a kérdés. A saját városomról van szó, és hát pontosan kitalálható, hogy hogyan érint minket a vállalkozások, a kereskedelmi eladóközpontoknak a bezárása olyan ágazatban, amely nagy, amely nagyon fontos. Tehát tucatjával és százával szembesülnek egyéni tragédiával az érintettek. Ezt hiszem, hogy ezt nem is kell még, hogy bővebben kifejtsem. Viszont üdvözölném azt, hogyha lehető leggyorsabban igénybe lehetne venni ezt az alapot, úgyhogy kérem, hogy a lehető leggyorsabb legyen az eljárása jóvá hagyásra. Önök úr, azt is hagyd szögezzem le, hogy fontos lenne, hogy megkaphassam azt a listát, hogy mely vállalatok érintettek. Többet is ismerek ezek közül, első rangú cégeket de úgy gondolom, hogy a teljes listának a megismerése nem csak számomra, hanem mindenki számára lehet átláthatóvá tenni, hogy ez az ágazat mennyire érintett Spanyolországban is, nem csak ott, hanem a déli egyéb országokban is. Ezen felül még azt is hozzá tenném, hogy természetesen az ilyen fajta támogatás rendkívül kimánatos, rendkívül hasznos dolog, de azt is látni kell, hogy a gazdasági tevékenységeknek a globalizációja egyfajta tragédiaként megírt esemény, katasztrófaként észelik az emberek, és azt is látnunk kell, hogy ezekre a globalizációs eseményekre való reagálás nagyon gyors és sürgős, sürgető kell, hogy legyen. Ha nem így járunk el, akkor utólagosan csak orvosolhatjuk a dolgokat, de csak próbálkozás lehet mindez. Tehát elébe kell menni a folyamatoknak, és úgy gondolom, hogy az új Egyesült Államokkal kötendő megállapodásunkban is figyelembe kellene venni az ilyenfajta megközelítéseket. Elnök, nagyon szépen köszönöm kollégánknak a hozzászólását, és az is igaz, hogy fontos lenne elébe menni a globalizációs kihívásoknak és következményeknek, és felkészülnek, felkészülünk arra, hogy milyen fajta hatása van mind annak, ami abból adódik, és ne csak utólagosan próbáljuk meg orvosolni a dolgokat. Vannak-e további hozzászólások? Úgy látom, hogy nincsenek. Akkor következzen Aragónia után az ötödik globalizációs alkalmazás alapnak a kérdése és támogatása, mégpedig a 2014 per 002-es számú, ez Hollandiát érinti, a Gerdeland Overijssel kérelmet, és megadjuk egyből a szót a következő kollégáknak. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is új parlamenti képviselő vagyok, és érdekelt nagyon, hogy a globalizációs alkalmazkodási alapban lévő pénzt hogyan költik el, úgyhogy ezért vállaltam ezt az ügyet, és nagyon örültem annak, hogy rájöttem arra, hogy úgy tűnik, hogy ez nagyon hasznosan eltöl, elköltött pénz. Hollandia sok más országhoz képest komolyan megszenvedte a pénzügyi válságot, különösen az építőipar. Drámaian csökkent az új házak építése, különösen azért, mert a bankok nem voltak hajlandóak jelzálók hiteleket nyújtani. Ez egy oldalról arra vezetett, hogy a házak ára nagymértékben változott, más oldalról viszont az új építések száma drasztikusan csökkent. Ez a térség az ország perifériáján található. Itt kicsit más a helyzet, mint a az ország közepén, ahol a piac már kezd magához térni, a perifériákon azonban ez még nincs így és komoly problémákkal nézünk szembe, mégpedig azzal, hogy az, ami egy első pillanatra rövid távú munkanélküliségnek tűnt, tartósá válhat. Az építőiparban dolgozók, akik kis cégeknek dolgoztak, vagy vállalkozók voltak, általában nem nagyon jól képzett emberek. Kétkezi munkásokról van szó, Úgyhogy nekik igenis szükségük van a támogatásra, hogy újra a holland munkaerőpiacon találjanak maguknak állást. Tehát az ország perifériáján az építőiparban nagyon hatékonyan tudnánk elköldeni ezt a pénzt, mégpedig leginkább a munkaközvetítő rendszerek fejlesztésére, amelyek segítenék ezeket a dolgozókat abban, hogy találjanak maguknak más álláshelyet a holland munkaerőpiacon. Ezért szeretném kérni, hogy támogassák ezt a kérelmet. Merci, monsieur le reporter. Nagyon szépen köszönöm, jelentéstevő úr. Megnyitom a vitát, illetve hát, aki észrevételt kíván tenni, tegye meg most, ha kérhetem. Úgy tűnik, hogy semki sem kért szót. Akkor áttérhetünk a szavazásra, illetve elnézést. Kérem, öni a szó, asszonyom. Predsedujoči, hvala za besedo. Moj Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy rövid megjegyzésem lenne a négy jelentésre vonatkozóan. Érdemes lenne meghallani azt a problémát, hogy közös minden kérelem esetében az, hogy nagyon soká kapják meg a támogatást a tagállamok. Mik az okai ennek a lassú felépésnek, illetve milyen módon tudnánk megoldani ezt a problémát. Ezért szeretném azt kérni, hogy e négy jelentés, vagy a jövőbeli hasonló jelentések előadói, akkor, amikor hasonló problémák merülnek fel, például az, hogy nagyon későn jutnak a pénzükhöz a kérelmezők, vegyék be a jelentésükbe azt is, hogy milyen következményekkel jár ez a késedelmes kifizetés, illetve a kérelmek nagyon lassú feldolgozása. Talán magunknak is fel kellene tennünk a kérdést az, hogy e a globalizáció miatt, ha továbbra is fennmaradnak ezek a problémák, akkor erre megfelelő megoldást nyújt-e az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap? Köszönöm. C'est vrai que chacun des rapporteurs euh, Kétségtelen, hogy mindegyik jelentéstevő kritikákat fogalmazott meg. Egy bizonyos inercia mutatkozik, nagyon nagy az elcsúszás a fájdalmassal helyzetek és a kifizetés között az ügyeknek az áttanulmányozása, a szavazások, és hát aztán utána lesz ebből kifizetés. Valóban nagyon nagy az időbeli eltolódás, ezt most napjainkban szenvedik el az érintettek. A kritikák lavinája alatt talán a bizottságnak is vannak észrevételei, nem tudom, hogy egy kicsit megnyugtasson bennünket. Főigazgató asszony. Igen, köszönöm szépen. Valóban, én nem akartam hozzászólni, de miután olyan sokan hivatkoztak itt a hosszú határidőre, három dolgot kellettne pontosítani. Először is, fontos, ahogy önök is tudják, új szabályok vannak, amelyek a határidőket, a döntéshozatali időtartamot lecsökkentették az ilyen projekteknél és a döntéseknek négy hónapon belül meg kell születniük. Az első eset, amivel foglalkoztunk, a román eset, az még a régi szabályok szerint volt, amikor sokkal hosszabbak voltak a határidők. Úgy gondolom, hogy maga a jelentéstevő is elismerte, hogy az egyik nehézség az a ö, szövetkezet megalakításával volt kapcsolatos. Nekünk azonosítani kellett, hogy ez egy ö, életképes ö, szövetkezet, ez, ami termel, arra szükség van, és az emberek ott tényleg foglalkoztatásra kerülnek, ezért is volt csúszás más. A második dolog, ahogy a spanyol esetben lehet, hogy egy kis félreértés volt, mert az ügyet 2014. februárjában terjesztették elő, tehát ott tulajdonképpen nincsen nagy csúszás. A harmadik észrevétel, amit szeretnék tenni, hogy amikor a két pénzügyi ható, költségvetési hatóság megállapodott, akkor két hét van, ami alatt a bizottságnak ki kell fizetnie a pénzt. Tehát csak támogatni tudom az elnöknek az észrevételét, hogy a parlament parlament mielőbb hozza meg a döntését annak érdekében, hogy mi pedig a végrehajtást el tudjuk kezdeni. Köszönöm. Nos, ez van. Most a labda a parlamentnél van, tehát meg kell találnunk a módozatokat, amivel ezeket az ügyeket kezeljük, és hogy gyorsabban szavazzunk róluk. Ha ugye tűz van, akkor nem szokták összehívni a városi tanácsot, hanem elő azonnal a tűzoltókat küldik. Tehát nekünk is az ilyen fájdalmas ügyekben meg kell oldanunk a felgyorsítását az eljárásoknak. Nos, rendben akkor tulajdonképpen befejeztük ezt az öt mobilizációs jelentést, ami az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos, és eljutottunk a szavazáshoz. A jelentéstevők Gerard Depré és Holmeyer asszony és konzultálnom kell velük, hogy megkérdezzem, hogy most elkezdhetjük-e a szavazást, illetve az ő közleményeknek a megvizsgálását, mert 12 óra 10-re volt tervezve a szavazás, és lehet, hogy vannak olyan kollégák, akik úgy döntöttek, hogy csak 12-10-re jönnek be. Tehát szavazhatunk már most? Döpré úr. Tisztelt elnök úr, nagyon gyorsan szeretnék haladni, úgyhogy szerintem akár szavazhatunk is ezekről a az átcsoportosításokról, transferekről, hát 12-10-ről volt szó, hát ha csak nem ellenzi valaki azt, amit mondom, én gyorsan felvázolnám, hogy milyen átcsoportosításokról van szó, és hogyha nincs elemetés, akkor meg is szavazhatjuk őket. Legalábbis az én szerintem itt nem lesz ellentmondás. Olmájer asszony, van-e az ön részéről kifogás? Ön sem emel kifogást? Vagy még 10 percig beszélnek mindketten, és akkor rendben. Azért elnök úr elmagyaráznám a három át utalás átcsoportosítást. Általában én nem szoktam hosszan beszélni. Először is az egyik van ugye az adatvédelem, ami nem túl bonyolult. Itt arról van szó, hogy egy e, határozatlan idejű szerződést át kéne alakítani, addig, amíg a szervezeti struktúra kialakul. 44 millió euróról van szó. Ez a CDR-nek van. régiók bizottságának, hogy a gyerekeket el tudják helyezni az óvodába. Ez a személyzetet érinti régiók bizottsága, hogy fel tudják használni ezeket a más intézményeknek a bölcsödét igénybe vehessék, és ehhez adunk nekik egy bizonyos összeget arányosan figyelembe véve, hogy más intézményekben is mennyit fordítunk erre. Harmadik kérelem, ugyancsak a régiók bizottságától azt kérik, hogy a Költségvetési Bizottság egyik döntését módosítsuk. A Régiók Bizottság egy csoportá vált, és innentől vannak korrigálások. Viszonylag egyszerű három átcsoportosításról van szó, amit korábban már hasonló esetekben elfogadtunk. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Gerard Döplének adom meg a szót. Rapidement, monsieur le président. Csak nagyon gyorsan, elnök úr, kaptunk egy elég nagy csomagjavaslatot, különböző átcsoportosításokról van szó. Ezek egy része majd később is meg fog a, a 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös és 16-os javaslatokról van szó. Ezeket majd a következő ülésünkön fogjuk megvitatni. Most akkor mondom azokat, amik erről ma lehet szavazni. A a 11-es átcsoportosítás, ami kizárólag egy kiegyensúlyozást céloz 2014-re az administratív decentralizált adminisztratív költségekről van szó, és ez a mint az adminisztráció feleje. Akkor a 18-as átutalás, ez egy előleg, ami 2015-ben lesz visszafizetendő, amivel szeptember 2014-ben a tanácsnak a felállítását célozza. Ez a különböző bank csődöknek a megoldásával foglalkozik. Tehát ezeket 2015-től banki befizetésektől fogják fizetni, és ezzel visszafizetik, csak addig van ez a, az előlegezés. A 19-es, ez pedig a Horizont 2000 20-as határidőt említették 2014-es decemberében, a 2014-es költségvetés elfogadását követően került ez elfogadásra. Tehát a 2020-as határidőt kell figyelembe venni, a decem, 2013. decemberében született ez a döntés 20-as átutalás. Ez egy olyan összeg, ami lehetővé tenné Szerbiának és Montenegrónak, hogy optimálisan felhasználja a rendelkezésre álló kötelezettségvállaltságokat. A kettes csatlakoz, előcsatlakozási összegekről van szó. Ez javítaná a finanszírozási programokat, úgy, ahogy ez eredetileg eh, tervezésre került. 21-es átutalás ugyancsak nem problémás, 50 millió euró átutalásról van szó. A ö, sürgőségi tartalékból ö, humanitárius segítségnyújtás Szíriának 22-es, 125 millió euróról van szó, ebből 7 millió Szíriának és a szomszédos országoknak. Ez is azt jelenti, hogy a menekülteket nagyobb mértékben támogassuk a Szíriában és a környéken. Ezekről van szó, tisztelt elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Jelentéstevő úrak, úrnak és asszonynak vannak-e észrevételek ezekkel kapcsolatban? Öt percünk van adott esetben kérdéseket is fel lehet. Ha nincsen kérdés, akkor mi a véleményük? Szavazhatunk-e már most, vagy és felgyorsíthatjuk-e, vagy eh, ugye korábban éppen a rendszer ö, eh, inerciáját bíráltuk, esetleg most lehetne itten gyorsítani. Esetleg szavazhatnánk blogban, a döntésekről 11, 18, 19, 20, 21-es, 22-esekről, amelyeket Gerard Depré úr terjesztett elő, akkor mindjárt konzultálok. Ki az, akik mellette vannak? Hát emeljék fel a kezüket, akik támogatják. Köszönöm. Ellenzik. Kik azok, akik ezt kifejezetten ellenzik? Ilyen nincs. Vannak, akik tartózkodnak. Tartózkodás sincs egy, kettő, két tartózkodás van. Köszönöm szépen. Hát akkor ezt eldöntöttük. És akkor jönnek az egyéb szakaszok, amelyeket Holmeyer asszony ismertetett. Először is a Régiók Bizottságának a zárt 1-es 2014. Akkor szavaz, ki az, aki támogatja? Köszönöm tegyék le a kezüket. Ellenvélemény. Ki az, aki ellenzi? Nincs ellenvélemény. Vannak-e tartózkodók? Egy tartózkodás. Akkor ezt is eldöntöttük. Akkor a European Data Protection Supervisor, ez az Európai Adatvédelmi Felügyelő, ki az, aki támogatja? Köszönöm. Ki az, aki ellenzi? Ellenző nincs. Van-e tartózkodás? két tartózkodás. És végezetül az utolsó régiók bizottsága, amiben kérik a 2014-es tervet, melle, ki az, aki támogatja? Köszönöm. Ellenvélemény? Nem látok. Tartózkodás? Két tartózkodás akkor ezzel is végeztünk, befejeztük a napi rendünket. Vannak-e további kérdések? Nincsenek. Akkor most felfogasztjuk az ülésünket, és 15 órakor folytatjuk a munkálatokat, amikor meghallgatjuk a trojkát a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatban. Berekeztem az ülést, és a viszontlátásra!